Ora all'ordine del giorno. Most pedig a napi renden, a bizottság alelnökének és az Unió külügyi főképviselőjének nyilatkozata áll a katonai robotrepülőgépek használatáról. Megadom ismét Kurkulasz miniszternek a szót, aki Eston főképviselőasszonyt képviseli. Parancsoljon! Elnök asszony, tisztelt képviselők! A távirányítású eh, repülőgépek, vagy az RPE-k, ezeket drónoknak is nevezzük, eh, Önre felhívta az Európai Tanács következtetéseiben a figyelmét múlt év decemberében. Ugyanakkor szélesebb körben kell látni a drónok a működését. A drónok tovább fognak fejlődni, ez a technológia tovább fog fejlődni, és több, egyre több területen használják majd őket, és egyre kifinomultabban lehet őket használni, mint az ember irányította repülőgépeket, és ezért egy, valószínűleg egyre szélesebb körben használják majd őket a jövőben. A potenciális felhasználásokról zajló vita már zajlik egy ideje, többek között az Európai Parlament is lefolytatott erről egy vitát. A drónok nagyon széles körűen alkalmazhatóak, és katonai és polgári felhasználások is széles körű. A katonai felhasználások típusú drónok közül van olyan, amely fegyvereket visel, de leggyakrabban mégiscsak a hadvezetést és a hadvezetési műveletek értékelését támogatják alá. Támogatják. A jobb megfigyelés segít abban, hogy a veszélyeket korán felfedezzük, és így segíthet abban, hogy a katonák életét megvédjük. A felderítés Ugyanakkor az erdőtűz eh, vagy eh, a közüzemi hálózatokban rejlő hibák feltárását is jelentheti. Ráadásul magáncégek is gondolkoznak azon, hogy a drónokat például a disztribúciós hálózatukba becsatlakoztatva használják. Egyre többen használják tehát a drónokat, és látni kell, hogy egy olyan technológiáról beszélünk, mely gyorsan fejlődik. Az Európai Unió, mint globális gazdasági szereplő, és mint egy 500 milliós emberet az egybefoglaló piac, mely a világ GDP-jének egy harmadát képviseli, saját érdeke rendelkezik, hogy ezen új technológiában megjelenjen és versenyképes legyen. Mi több, az Európai Uniótól egyre gyakrabban kérik, hogy a krízismenedzsmentben vezető szerepet játszon. Az európai kalózkodás elleni fellépés, az Atalanta is jó példája nemzetközi fellépésünknek. Az Európai Tanács drónokról szóló következtetése kihangsúlyozta, hogy a békefenntartó intézkedésekben lehetőség van a drónok alkalmazására, és kihangsúlyozó, hogy az EU tengeri biztonsági stratégiájában is ki kell térni a drónokra. Annál az az alternatíva, hogy más technológiát, mások által kifejlesztett technológiát alkalmazunk, vagy pedig Európai Uniós drónokat építünk, hiszen ez függőségünket csökkenti, és megerősíti az európai védelmi ipart. A drónokkal kapcsolatos kérdések a nemzeti jogkört is érintik, a decemberi Európai Tanácsi következtetések felkérik a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, hogy milyen drón kapacitásokkal rendelkeznek, rendelkezhetnek, milyenekre volna szükségük 2020-2025-ös időszakban. Az Európai Tanács felsz, megbízta a, a feleket, hogy a légi képesség és a légi irányítás területén a civil, a polgár és a katonai felhasználás kompatibilitását erősítsék meg, hiszen ha drónok elterjednek, ki jelentősen fogják használni a közös európai légteret. Az emberi jogok és a nemzetközi jog kérdését is felvetik persze a drónok. Hiszen a terrorizmus elleni harcban való öm, felhasználásukat az ENSZ speci- külön megbízottja, emberi jogi és alapjogi külön megbízottja is felvetette mi ugyanakkor feltesszük, hogy a drónok európai használata mind az európai, mind a nemzetközi jognak megfelel majd. Nem a technológia számít, hanem az, hogy hogyan használjuk fel ezt a technológiát. Az USA jelenleg a drónok előállításának vezetője, de nagyon sok ország, Izrael, Kína, Oroszország, Irán és Ekvádor is kidolgozzák a saját nemzeti kapacitásaikat, a drón kapacitásaikat. A decemberi Európai Tanács a egyre gyorsabban fejlődő technológiában való kutatásokra adott megbízást, meg kell vizsgálni a tanács mandátum alapján, hogyan lehet az Európai Uniós prioritásokat meghatározni, hogyan elégíthetjük ki a saját piacainkat, és hogyan erősíthetjük meg a saját iparunkat is szakpolitikai válaszunk a drónok felhasználására tovább fejlődik még. Pont nem tudjuk még hova vezet ez a munka, és milyen technológiai fejlődés áll előttünk, nagy kihívások állnak előttünk, az már biztos, és sok szempontot figyelembe kell venni. Örömmel tekintek tehát az itt lefolytatandó vitára, a várom az önök véleményét, köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a frakciók nevében felszólalóknak a szót, a néppárt nevében először Gáler képviselő kap szót, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tanácselnök úr, nyomatékkal meg szeretném köszönni a felszólalását, és mindazt, amit felolvasott itt az előbb, tartalmilag is teljesen egyetértek önnel. Különösen hálás vagyok azért, amit a felszólalása kezdetén mondott jelesül, hogy a drón technológia széles felhasználást tesz lehetővé a polgári területen és a katonai területen, de főleg a polgári területen. Mi, a néppárti frakció egy olyan állásfoglalást szerettünk volna elfogadni, amely a szélesebb alkalmazási spektrumról beszélt volna, de nem találtunk többséget a tisztelt házban. Ennek ellenére a kompromisszum szellemében mégis sikerült egy közös állásfoglalást elfogadni. Ahogyan az európai technológiai és ipari eh, bázisról szóló tavalyi jelentésemben elmondtam, az a lényeg, hogy a közös békefenntartó intézkedések és, és fellépések során biztosítsuk a modern technológiát, és ide tartozik például a drón technológia is. A SZEDE ülésén az, egy katonai szakértő szintén kihangsúlyozta a drónok alkalmazásának lehetőségét. Felelőtlen volna, hogyha lemondanánk a drónok alkalmazásáról, hiszen ezzel megvédhetjük az állampolgárok életét. Nagyon fontos persze, hogy katonáink fellépését mindig jogállami ellenőrzés alá tegyük az EU tagállamok esetében, amelyek jogállami alapon működnek, nem látom annak a veszélyét, hogy az EU, hogy illegálisan alkalmaznák a drónokat. Ezzel az állásfoglalással ugyanakkor világosá tesszük, hogy a teljesen automatizált drónok bevetését ellenezzük, mindig embernek kell irányítani a drónt, és nem algoritmusnak. Embernek kell dönteni arról, hogy legitíme a drónok alkalmazása vagy sem. Ebben a kérdésben egyetértünk. Köszönöm szépen. Grazie. Per il gruppo SD, l'onorevole... Köszönöm szépen. Ez a célja frakció nevében Gomes asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Lát, láttuk azt, hogy exponenciálisan növekszik a drónok felhasználása, bevetése, és láttuk a, állam, a civil személyek halálának sokasodását is Egyesült Államok ilyenlegű bevetései kapcsán. Ez megsérti a háborús szabályokat is, meg nemzetközi jogot is. Ez a fajta technológia még nem megfelelő garancia és kötelező szabályok mellett lehetne csak bevethető, hiszen lehet az ember élet védelmében is használni ezt. Ám ha nem bejelentett módon, nem szabadott módon használják ezeket, akkor az emberi jogot megsérti, mindenféle jogszabály ellen ö, szól az ilyen bevetések sokasodása. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió, amikor fejleszt ilyenfajta technológiát, akkor meghatározott és kifejezett jogszabályok mentén tegye már a fejlesztés is, nem is szóval a bevetésekről majd világos felelősség, hatáskör és a nemzetközi jogszabályok betartása és meghatározása mellett kell, hogy történjen ezen eszközök bevetése. Alapvető fontosságú ez, és ezért meg kell tiltsuk a drónok bevetését olyan helyzetekben, amikor nem bejelentett háborús konfliktusról van szó ellenkező esetben egyfajta bűncselekmény, egyfajta ö, kivégzési eszköze ez. Ezek a távolról irányított technológiai eszközök megfelelő szabályozás alapjessenek, sürgető az, hogy az Európai Unió nemzetközi szerződésekben rögzítse ezeknek az eszközök használatát, és a, a terjedését szabályozza. Várjuk, hogy jogszabály szülessen ebben az ügyben. Köszönöm ALDE, kép, ALDE frakció nevében, Latford képviselő, kettő perc van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, több aggályos aspektusa van a fegyveres drónok használata tekintetében, amely embereket tud megölni. Először is nincs egyértelmű megfogalmazás vagy meghatározás a tekintetben, hogy a nemzetközi jognak megfelelően használnák ezeket. Tiltva vannak az igazságügyi vagy igazságszolgáltatási son kívül, konfliktus zónán kívüli használata, az tiltott és egyébként pedig konfliktus esetében sem lehet célozni civileket, a háborús törvények alapján. Egy évvel ezelőtt az iránymutatások, amikor háborús övezeten keresztüli zónára és meghatározásra került a használatuk, az nem volt egyértelmű. És mindez az része a demokratikus elszámoltathatóság és általában az egyértelmű szabályok hiányának. A CIA nem erősíti meg, nem tagadja a programját a katonai robotrepülőgépek használata tekintetében, de hogy Gomes asszony is elemezte ezt tavaly, titkos szolgálatra bízni a, egy olyan témát, ahol átláthatóságra van szükség, az nem megoldás. Bizonyos küszöbökre is szükség van, például az utolsó eszköz használataként. Egyébként pedig akár az al is jogot lehetne adni arra, hogy öljön. Ugye nem csak kormányok, nyugati kormányok, terroristák is használnak ilyen eszközöket, úgyhogy föl kell állítani azokat a vörös vonalakat, amiket nem szabad túllépni. EU szakpolitikára van, EU tagállami szakpolitikára van szükség, és nemzetközi szabályokra van szükség. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor újra illegális és immorális használatra fog sor kerülni az európai asszisztencia, vagy az, akár az európai hallgatás is bűnöz, bűnt jelent. Grazie per il... Köszönöm. Zöld frakció nevében Logbirel képviselő szólal fel. Kettő perce van. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a bizottság és az elnökség nyilatkozatát. Eljött az ideje, hogy az Európai Unió foglalkozzon a fegyveres drónok bevetésével. 2013. novemberében 7 EU tagállam egy drón klubot hozott létre, hogy ilyen eszközöket fejleszen. A az Európai Ügynökség is részt vett ebben a folyamatban, és az Európai Tanács üdvözölte ezt a fejleményt. Hogyha fegyveres drónok bevetésvel foglalkozunk, akkor bizony meg kell vizsgálni az amerikai Egyesült Államok ebbeli gyakorlatát. Obama hatalomba lépése óta megnövekedett a drónbevetésének száma, ez pedig különböző kérdéseket vet fel a drón révén könnyebb lehet megölni embereket, és ugyanakkor el lehet ezeket jobban rejteni a saját ország közvélemény mellől Szomália és Afganisztánban folyó cselekmények nem nyílt háborús események. A célzott ölés tilos kellene legyen ezen eszközökkel. Az islámok a világszerte a terrorizmus ellen szóló háborújak címszavával lefedve veti be ezeket az eszközöket. Szerintem ez nem helyén való. Az, az amerikai drónok, fegyveres drónok bevetése ilyen értelemben az emberi jogokat sérti. A mi állásfoglalásunk ö, igyekszik szabályozni ezen eszközök bevetését. Azt kötelez, követeljük, hogy az, az a tagállamok területén kívüli gyil, ölésre ne használnak drónokat, és ne segítsenek olyan államokat, amelyek ilyen cselekményeket terveznek. A fegyveres drónok tekintetében a jogszabályok le kell fedjék, minden az Európai Uniós export ellenőrzési rendszerek révén is foglalkozni kell ezekkel az eszközökkel, és egy közös Európai Uniós álláspontot kell létrehozni jogi szempontból a drónok bevetésének szabályozására. És persze azt is követeljük, hogy a kutatás fejlesztés, a teljesen automatizált rendszerek tekintetében, amelyek emberi beavatkozás nélkül ölni tudnak, mindenképpen szabályozásra kerüljenek és átláthatóak legyenek. Grazie. Köszönöm. Lőzin képviselője a szó. A GUE frakció nevében két perce van. Először is szeretném kiemelni kifejezetten azt, hogy a parlament többsége egységes volt abban, hogy a célzott ölés, a jog, jogszabályokon kívül eső ölés mindenképpen tiltandó a drónok a nemzetközi és európai rendszerekben, illetve az export és fejlesztési ellenőrzési rendszerek tárgya kell legyen, és a fejlesztése, gyártása a teljesen autonóm, automatizált fegyvereknek feltétlenül ide kell essen. Ez helyén való, mert a morális dimenzió túl nemzetközi jogi alapja sincs az ilyenfajta emberülésnek a harci drónok bevetését az Európai Parlament alapvetően nem utasította el. De látnunk kell, hogy a drón bevetése sem a terrorista cselekményeket, sem a terroristákat nem akadályozzák meg. A drónok ölnek a civileket, emberi és anyagi kárt okoznak, és azok az emberek, akik kívánnak téve a drónok támadásának, traumatizált állapotban élnek, nem merik a gyerekeiket iskolába küldeni, ezekben, ezekben a környéken a drónokat bevetnek. Ez semmiképpen sem indokolható. A terrorizmust nem lehet terrori eszközökkel leküzdeni. A jogállami célokat csak jogállami eszközökkel lehet elérni. A harci drónok polgári áldozatokat szednek, és az erőszakos beavatkozás eszközei. Az is tény, azonban, hogy a drónok gyártása bombaüzlet, és európai pénzek is finanszírozzák a e fejlesztéseket. Ez egy értékközösek számára nem lehetne elfogadható. Én amellett szólok fel, hogy a harci drónokat tiltsák be, még akkor is, hogyha ez nem, ma nem elérhető cél, de reméljük, hogy a közeljövőben az lesz. Grazie per... Köszönöm. Az LDF frakció nevében terrorképviselő, egy perc van. Hyvät kollégat! Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A drónok, robotrepülőgépek használata a technológia fejlődésével egyre gyakoribbá vált, és a hadseregek használják is őket különböző katonai tevékenységekhez, ez tagadhatatlan. A különböző felek más-más állásponton vannak, és sok problémát, igazságügyi és egyéb problémát vetettek fel a kapcsolatban. Nem gondolom azonban azt, hogy a drónok által okozott problémák újak vagy forradalmiak lennének lényegeket tekintve, hiszen ezek csak új típusú fegyvert jelentenek a korábbiakhoz képest. Nem hiszem, hogy morális szinten megkülönböztethető lenne egy személyzet nélkül repülő robotrepülőgép egy ember által vezetett repülőgéptől. A törvénytelen háborúskodás mindenképpen törvénytelen, független attól, hogy milyen eszközöket használnak végrehajtásában. A nagyon fontos, hogy a e, fegyverek használatával kapcsolatos szabályunkat betartsuk, azonban az emberek természetet nem választja meg a fegyverek természetének változása. Függetlenek másfél perc. Té. Elnök asszony, örülök annak, hogy folyik ma ez a vita. Szükség van erre a vitára. Tudnilik, azok a lehetőségek, amelyekkel bírnak a titkosszolgálatok eszközök bevetése kapcsán is, egyre növekednek a venezuelai mesterlövészek bevetése, a damaszkuszi mesterlövészek, a kievi mesterlövészek bevetése is azt mutatja, hogy a titkosszolgálatok eszközei növekednek, és ide szorolhatóak a drónok is. Egyre növekednek a polgári áldozatok számai. Nem lehet ezt színikus módon véletlenszerű áldozatoknak tekinteni, mellék áldozatnak. Nem lehet fenntartani azokat az érveket, amelyek a drónbevetése mellett. és a harci drónok rendszeresen bevetésre kerülnek harci cselekmények során, és sok esetben halálos ítéleteket hajtanak végre, amelyet nem bíróságok hoztak meg, hanem a titkosszolgálatok döntenek, egy halálos ítéletről végrehajtja a drón. És jól tudjuk, hogy közben állami, áll, ártatlan személyek, civil személyek is meghalnak. Tehát ez csak hatalmi politika indokolja ezeket a kivégzéseket. Ha az Európai Unió nem talál világos válaszokat erre, akkor nem lesz morális oka és felhatalmazása arra, hogy bármely tagá, bármely állammal szemben fellépjem egyfajta morális ö, oktatóként. Lizek. Lizek képviselő, másfél perce van. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani mistrz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony kollégák, miniszter úr. Lengyelországban azt mondjuk, hogy néha eh, az ember akkor sem tud semmit elérni, hogyha eh, a végletekig elmegy az erőfeszítéseivel. Ugyanez a helyzet a drónokkal kapcsolatban, ezeket használják minden nap, bármit teszünk is. 80 ország használ drónokat világszerte. Nyilvánvaló ezeknek az államoknak a többsége nem használna eh, drónokat katonai célokra, hanem éppen eh, civil, eh, civilok használják azokat a polgár, eh, határvédelemre, tengeri vészhelyzetek kezelésére és sok más olyan helyzetben, amelyeket civil felhasználásnak tekinthetünk. Valószínűleg ez tendenciaként csak erősödni fog. Ezeknek, ennek a 80 államnak csak az egy negyede használja ezeket a berendezéseket, fegyvereket, drónokat katonai célokra. Az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Izrael többek közt a legnagyobbak e tekintetben. Ez aggaszt bennünket leginkább, ez aggasztja leginkább a politikai pártcsaládunkat, ezért fontos, hogy megfelelő jogalkotást alkossunk. Egyelőre ez nem történt meg, fontos, hogy minél gyorsabban megoldjuk a helyzetet. Mindannyian tudjuk, hogy a dróntámadásokban mindig van járulékos áldozat, ahogy említette ön is, ez rettenetes és visszataszító. Ugyanakkor, amikor megnézzük a hagyományos fegyverek használatát, például azokban a háborúkban, amelyeket a 20. században eh, eh, vívtunk meg, ott is gyakori volt eh, a járulékos áldozat. Grazie, onorevole. Köszönöm, Kopa képviselő, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. tisztelt a soros elnökségi elnök úr, olyan időt élünk, amikor az államok védelméhez hozzátartozik a katonai robotrepülőgépek használata. Ezért az, Unió, az Európai Uniónak ezt szabályozni kell. Úgy gondoljuk, hogy a biztonságot és a békét is szolgálhatják ezek az eszközök, természetesen másra is használhatók. Egyébként a védelmen kívül nagyon sok esetben, például a kartográfiában, nagyon jól használhatók, vagy a tűzek felmérésénél, de sajnos az utóbbi tíz évben széles körben használják a katonai robotrepülőgépeket harmadik országokban katonai célokra, méghozzá miszterikus feltételek között, főleg az Egyesült Államok részéről, és az biztos, hogy a nemzetközi törvények, jogok, megállapodások megszegésével. Tehát több vitathatatlan, hogy olyan használat, amikor emberi életet nem érint a használat, és nemes célt szolgál, az elfogadható. Viszont Nemenben, Jemenben vagy Pakisztánban ugye láttuk, hogy milyen módon használták a drónokat, és az uniónak föl kell emelni a hangját az ilyen fajta használat ellen. Átláthatóságra van szükség, amikor harmadik országok használják ezeket a repülőgépeket, és az emberi jogok és a humanitárius jogok betartásával kell ezeket használni. Ezeknek a robotrepülőgépeknek a katonai felhasználása erkölcsi szempontból nem vet föl új kérdéseket, hiszen nem a technológia oldja meg a problémákat. A megoldás a korrekt használat. Köszönöm. Kromberg képviselő, egy perc. Thank you, Köszönöm, Elnök asszony, a drón piac szabálytalanul és gyorsan növekszik. Rengeteg kutatási alapot költöttek ennek eh, vizsgálatára, de mielőtt további adófizetői pénzt szánunk eh, ezekre a készítékekre, eh, feltétlenül meg kell alkotnunk azokat a szabályokat, amelyek a drónok felhasználását szabályozzák, demokratikus ellenőrzésre van szükség, átláthatóságra és számon kérhetőségre, elszámolhatatóságra van szükség az Európai Uniós intézmények szintjén. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a drónok terén fegyverkezési verseny induljon el fontos ezeknek a, a berendezéseknek az integrálása a meglévő nemzetközi fegyverellenőrzési e, e, szabályok, illetve e, megállapodások hatájába be kell őket vonni. Grazie. Köszönöm. kis képviselő, egy perc. Elnök asszony, pusztán az a tény, hogy a felfegyverzett robot repülőgépek témáját eh, tárgyalok, ahelyett, hogy betiltanánk őket, világosan mutatja, hogy az Európai Unió mennyire reakciós jellegű, hiszen eh, emberek ezrei pusztultak el ezektől a fegyverektől, eh, illegálisan repülő berendezésekről beszélünk, messze nem teszünk eleget. Az új gyilkos rendszerek terjedése, a 2013-as EU csúcs eredménye, amely az imperialista agressziót támogatja a nép ellen, és az EU így támogatja olyan fegyverrendszerek alkalmazását konzorciumok által, amely, amely teljesen kontroll nélküli, eh, és eh, rengeteg európai forrást szántunk ezeknek a berendezéseknek az legyártására, eh, kifejlesztésére, ez csak a fegyvergyártókat gazdagítja. Ugyanakkor például Görögország védelmi ipara azt meg hiszen nem felel meg ezeknek az elvárásoknak. Ugyanakkor ezek a rendszerek a halált és a pusztítást terjesztik, az elnök megszakítja. Préda képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A a peisajului de apărare. A katonai robotrepülőgépek most már a jelenlegi védelem katonai képéhez hozzátartozik, ezért nem ülhetünk ölbetett kézzel szeretnék beszámolni önöknek egy eh, látogatásról. Az Emberi Jogi Albizottság eh, két évvel ezelőtt járt Jemenben. És pontosan erről a témáról volt szó, a robotrepülőgépek használatáról. Nagyon érdekes volt ez a látogatás, hiszen nagyon-nagyon eltérőek voltak az állásfoglalások. A helyi hatóságok eh, sem egységes módon álltak hozzá a kérdéshez a nemzetközi hatóságok képviselői sem ugyanazt a véleményt képviselték. Ez is bizonyítja, hogy nemzetközi szinten nincs konszenzus ezeknek a használatáról. Európai szempontból nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek a drónoknak a konfliktuszonán kívüli tömeges használata nem összeegyeztethető az emberi jogokkal. A kutatások, közvélemény közvéleménykutatások alapján tudjuk, hogy az európai állampolgárok nem értenek egyet azzal, hogy zónán kívül felhasználásra kerüljenek ezek a katonai robotrepülőgépek az extremisták vagy a szélsőségesek elretentése céljából. Ezért ezt szabályoznunk kell, pontosan meg kell határoznunk, hogy mik a legitim célok, és föl kell tenni a kérdést az átláthatóságról és a politikai legitimitásról, amikor ilyen műveletekről van szó. Köszönöm. Köszönöm. Howitt képviselő, egy perc. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament nemrégében a Szahorov emberi jogi díjat adta eh, Taliban egy áldozatának. Nem lehet azt mondani, hogy ez a hölgy támogatná a, a terrorizmus, vagy akár az ISAF vezetőjéről sem lehet elmondani Afganisztánban. Mégis ők is azt mondják, hogy a drón támadások a terrorizmust ö, valószínűbbé teszik, nem kevésbé valószínű. Legyünk világosak, a drónokat indokolt védelmi szempontokból lehet alkalmazni, emberi életeket menthetnek meg, lehet pontosítani ezek bevetését. Nem akarunk anti-amerikai hangokat megütni, hanem az Egyesült Államok double tapping és signature strike gyakorlata eh, nem illeszkedik a jogalamiság szabályaihoz. Hazám csak a konfliktus zónákban használt drónokat, az európai drón technológia felhasználásával. A 18 Európai Uniós tagállam bír drónokkal helyén való ezért, hogy az Európai Parlament felhívja figyelmet arra, hogy az emberi jogi törvények figyelembevételével lehet csak bevetni ezeket. teljesen automatizált eszközök tekintetében is felhívják, felhívjuk az Európai Unió kívül és belüli államokat, hogy pontos bevetési szabályok szerint alkalmazzák csak ezeket az eszközöket. Grazie, honor. Köszönöm. Pászkó képviselő, egy perc december two thousand and thirteen decided to support the development. two thousand and thirteen ban úgy döntöttünk hogy a 2025 ös időszakban támogatjuk ezeknek a termékeknek a fejlesztését, ezeket mint az internetet hát először is rögtön katonai célokra fejlesztették ki, ma már azonban egyre inkább civil használásra használják a drónokat. Nos, elég negatív a sajtó visszhangja ezeknek a drónoknak. Ez egyre nagyobb ellenállást támaszt, de természetesen nem foszthatjuk meg a tengeri hatóságainkat ettől a rendkívül hatékony rendszertől, technológiától, amely katasztrófákat tud megelőzni és életeket tud megmenteni. Ugyanígy azzal is tisztával kell, kell lenni teljes mértékben, hogy milyen irányba fejlődik a katonai különleges alakulatok, katonai különleges műveletek eh, technológiája nyilvánvalóan egyre inkább az emberek nélküli berendezések eh, eh, irányába megyünk el. Ugyanakkor világos, hogyha a gin kiszabadult a lámpásból, akkor nem lehet már visszatuszkolni oda, ezért a felhasználást szabályozni kell. Köszönöm. Köszönöm, Árláki képviselő egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A parlament nagyon fontos állásfoglalásra készül a katonai rakott repülőgépek használatáról. Az állásfoglalás az első lépés a teljes tiltás irányába, ennek a borzasztó eszköznek, borzasztó fegyvernek a teljes tiltása irányában. Ha van egyetlen oka annak, hogy örökre megtértsük a drónok használatát, az az egyetlen tény, hogy ez, ez egy új fegyver. Nobel-díjat kaptunk, béke Nobel-díjat kaptunk, és az egyik fontos feladat pontosan ez. Állítsuk le az új fegyverek használatát, az új fegyverek kitalálását, állítsuk le a tudományt és a kutatást az új fegyverek kialakítása irányában. Úgyhogy teljesen csodálkozom, hogy néhány kolléga miért akar korlátozást bevezetni. A nemzetközi jog tiltja a véletlenszerű gyilkolást, és mindezért nagyon határozottan kell, hogy föllépjünk az új fegyver ellenében. Remélem, hogy az állásfoglalásunk lesz az első lépés a teljes tiltás irányában. Köszönöm. Köszönöm. KSDI felszólások következnek. Páska képviselő. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a tanács képviselőit. Nos, a drón olyan modern technológiának számít, amelyet lényegében az összes fejlett ország eh, fejleszt. Olyan technológia ez, amelyet a civil ágazatban is lehet használni, de ugyanígy a közlekedés figyelemek kísérésére, megfigyelésére eh, vészhelyzetekben, árvizek idején, eh, tűzeseteknél. Ugyanúgy ezt a technológiát fel lehet használni a meteorológiai kutatások terén is az Európai Uniónak nincs közös hadserege, nincs közös fegyverrendszere, tehát nem igazán tudunk kihatni a tagállamokra, amelyek saját maguk döntenek a védelmi elképzeléseikről. Minden esetre, eh, ha ezen tovább akarunk lépni, akkor egy nemzetközi egyezményt lehetne eh, kidolgozni, amely a drónok fegyveres eh, konfliktusokban való felhasználását szabályozza. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen megközelítés, amelyet magunk kiváltáltunk. Köszönöm, Morvai képviselőasszony

Köszönöm. Ezzel véget ért a KSDI hozzászólások sora. Kurkulasz miniszter úrja szó, Ashton elnök helyettes asszony nevében. President, honorable members, uh, thank you. Tisztelt elnök asszony képviselőt, köszönöm szépen hozzászólásaikat a nagyon fontos témához. A következőt húznám alá magam részéről mindebből. Először is ahogy fejlődik a szakpolitika ezen eszközökkel kapcsolatban, arra két fő paraméter lesz hatása, hogy ez hogy fejlődik. Ez a szabályrendszer egyrészt a politikai paraméter, az európai tagállamok, az európai intézmények, és végsősorban a választók részéről, másrészt a szakpolitika feltűnt fejlődése, maga a technológia és az ipar fejlődése is hatással lesz. Persze az intézmények szabályozhatják a piacokat, nem ez egy interaktív folyamat. Egy dolog világos tehát. Nagy piaca lesz ezeknek az eszközöknek. Az is látható, hogy ahogy a tanács által elvégzett munka halad, egyes tagállamok gondolják majd, milyen típusú drónokat kívánnak gyártani az Európai Védelmi Ügynökség segítségével akár. Ám nem tartunk még ott, ahol az a döntés meghozható volna, mármint ez a drónok gyártására vonatkozó döntés. Ahogy em, hagyj emlékeztessek a kérdés összefüggéseire. Meg kell vizsgáljuk Európa szerepét a világon, és el kell döntsük, mire van szükség ezzel kapcsolatban. Szeretnék utalni a nemzetközi joghoz való illeszkedés szükségességére is, és megismételjük, hogy minden fegyveres konfliktust kezelése, hanem közi jognak megfelelően kell, hogy rendeződjék részünkről, és minden nemzetközi partner bekapcsolásával történik utalás itt a drónok felhasználásának etikai vonatkozásaira. Az emberi jogokkal kapcsolatos etikai keretrendszer már létezik. A karta erre egyik példa. Úgyhogy ahogy a technológia fejlődik, mindig meg kell vizsgáljuk az új eszközök illeszkedését, megfelelését ezen keretekhez, és meg kell vizsgáljuk a drónok felhasználásának jogosságát is. Sok képviselő utalt erre, hogy ehhez azt kell vizsgáljuk, hogy az eszközök felhasználása meg kell felelni a nemzetközi jog szabályainak. Köszönöm. Grazie, comun... Köszönöm. Akkor bejelentem, hogy hat állásfoglalás tervezetet kaptam. Lezárom a vitát. Szavazás holnap 12 órakor.